Wir beginnen mit der Entschließung zur Lage der A krími tatárokról szóló állásfoglalással kezdjük. Hetes bekezdés szóbeli módosítást fogalmazott meg Plenkovics kolléga. Plenkovics kolléga. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a szóbeli módosítást illeti a hetes bekezdés kapcsán, ez csak egy technikai kiegészítés, illetve korrekció ahhoz a mondathoz képest, amelyben megállapodtunk, és gyakorlatilag ahhoz a szöveghez kapcsolódik, illetve annak felel meg, amelyben megállapodtak a frakciók a tárgyalások során. Köszönöm szépen, akkor erről nem kell szavaznunk. Wer kann zustimmen? Ki támogatja a szóbeli módosítást ellene? Tartózkodók elfogadva. 16-os bekezdés mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 17-es bekezdés mellette, ellene. Tartózkodók elfoglalva. Az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Hat frakció közös állásfoglalási indítványa következik Bahreinnel kapcsolatosan, hármas bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ápreambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ó preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadva. A következő a közös állásfoglalási indítvány hat frakció részéről egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazás lezártam. Elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Az AFET állásfoglalási indítványa következik, egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hetes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. 18-as bekezdés két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 3-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Az állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Ismét az AFET állásfoglalási indítványa következik, Koszovó európai integrációja témájában egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ügyrendi felszólalás Lunacek asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A következő módosítóra vonatkozólag, amelyet a néppárt nyújtott be, kompromisszumra jutottunk röviddel a szavazás megkezdése előtt. Szeretném megköszönni a néppárti árnyék jelentéstevőnek, amiért elfogadta azt a javaslatot, hogy a néppárt 8-as java- módosítóját visszavonja, és beleegyezett abban, hogy az eredeti szövegből kivegyük azt a részt, hogy a megfelelő jogszabályok meghozatalára felszólítja, és így tovább. Tehát ez lenne az én kompromisszumom a néppárttal egyetemben, és szeretném megkérni az összes árnyék jelentéstevőt, hogy egyezzenek bele. Nem sikerült mindenkit értesíteni erről, mert az utolsó pillanatban született a kompromisszum, kérek mindenkit, hogy fogadják el. Van-e valakinek kifogása? Úgy látom nincs. Akkor most a hat nem, Adaktuszon úrnak mégis van kifogása, úgy tűnik parancsoljon. Elnök úr, a néppárt részéről szeretném elmondani csak, hogy egyetértek Lunacek asszonyjal. Ennyit szerettem volna. Akkor most a hatos bekezdésről szavazunk, az eredeti szövegről, a Lunacek asszony mm, által megnevezett bekezdés nélkül, ki támogatja, ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadva négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tízes bekezdés három rész, első rész mellette, e, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizennégyes bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 20-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 23-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, ez nem világos. Megnyitom a szavazást a hármas módosítóról. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk módosított formában név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Közös állásfoglalási indítvány öt frakció részéről a líbiai helyzetről, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. hatos bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor a szavazást lezártam. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 11-es bekezdés, eredeti szöveg két részben, mindkét részről név szerint szavazunk, első rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. Hatos módosító mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. Egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. A preambulum bekezdés első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. B preambulum bekezdés kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Az állásfoglalás módosított verziójáról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A Regi Szakbizottság állásfoglalási indítványa következik a szigeti fekvés sajátos feltételeiről 11-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 1-es módosító, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Négyes módosító mellette. Ellenőrizzük a hármast, rendben, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hat, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk módosított formában mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Állásfoglalási indítvány következik a Regi Szakbizottság részéről, a helyi és regionális hatóságok szerepéről, az Európai Struktúrás és Beruházási Alapokban. Kettes bekezdés, eredeti szöveg, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, a szöveg egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A következő a humanitárius helyzet Jemenben című állásfoglalás indítvány. Az LKR frakció nyújtott beállásfoglalás indítványt, mellette ki van, Préda kolléga kért szót parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A különböző frakciók tárgyalói kérték, hogy a következő mini plenárisra halasszuk el ezt a szavazást. Előre is köszönöm, hogyha be tudja fogadni ezt a kérést. Kíván-e valaki a javaslat mellett felszólalni, támogatólag? Howitt úr. Köszönöm. Én ott voltam a tárgyalásokon elnökként, amikor erről az állásfoglalásról beszéltünk, és a frakciónk és a néppárt között az a konszenzus alakult ki, hogy csak két héttel halasszuk el ezt a döntést. Humanitárius katasztrófa van Jemenben, de fontos események lesznek a hétvégén, és nem mindegy, hogy annak mi a kimenetele. Ennek a tudatában akarunk dönteni. Egyesek azt mondják, hogy az elhalasztás az erős parlamenti állásfoglalás alásása. Nem. Én úgy gondolom, hogy még erősebben fogunk megnyilvánulni, hogyha érdemibben teszünk, vagy alkotunk véleményt. Tehát szó sincs arról, hogy értékeinket alá akarnánk ásni. Castaldo és Smith kollégák kívánnak ezzel szemben felszólalni. Én tisztelem az, az előadót, a jemeni helyzet súlyos, nem értünk egyet az elhalasztással. Ebben a házban többsége van annak, hogy erről sürgősséggel döntsünk. Itt naponta halnak meg emberek, nem látjuk be, hogy miért kéne ezt elhalasztani. Az állásfoglás elég jó, ezt sokan támogatják, semmi oka az elhalasztásnak, és azt kérem, hogy ma szavazzunk róla. Akkor szavazunk. Ki ö, támogatja az eredeti javaslatot, ki van ellene? Akkor ezt géppel is megnézzük. Tehát az elhalasztásra vonatkozó javaslatról szavazunk. Szavazógéppel lezárom a szavazást. Elfogadtuk, vagyis elhalasztjuk a szavazást. Hat frakció közös állásfoglalása következik. A vallási kisebbségek üldöztetéséről egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tízes bekezdés, eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Csak ennyi a szavazás? Vége lesz utána? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, de lesznek magyarázatok, nem? Mhm. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egész ellensfoglalásról szavazunk, ki támogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. Nos, akkor most a szavazat magyarázatok következnek. És ahogy ez lenni szokott, most is kérem a kollégákat, hogy gyorsan, csendben hagyják el a termet, amennyiben ezen már nem kívánnak részt venni.